Ja. Der Präsident! Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Megnyitjuk az ülést, a tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, van-e bárkinek bármilyen észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nem, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Von der EFDD-Fraktion habe ich an